ott, hogy az Európai Bizottságot álláspontját elmondja, de ugye milyen érdekes, milyen furcsa, hogy egy ilyen fontos meghallgatása senki más nem akart eljönni az Európai Bizottság részéről, és ön azért kapja meg a szót, mert volt olyan kedves, hogy itt maradt velünk az egész ülés során. Köszönöm szépen, elnök asszony, valóban itt maradtunk, mert szívügyünk e kérdés, és az első szóbeli kérdésre is a parlament felé szeretnénk megválaszolni. Őszintén szólva a kommunikáció szintjén az emberi jogok tiszteletben tartása alapvető követelménye. Ha egy percben válaszolhatok, Lokbiller asszony kérdésére valóban az export ellenőrzés csak egy olyan eszköz, amelyet felhasználhatunk, Eh, az biztos, hogy eh, szükséges a technológiák eh, tiszteletben tartása, a 15-ös cikk is, és a 2.15-ös cikkes is kimondja az EU szerződésében azt, hogy hogyan lépjünk fel a Digi Trade kereskedelmi főigazgatóság, és világosan fogalmaz, és igenis halljuk az önök által elmondottakat. Köszönöm szépen, tehát az Észak-Koreáról szóló vitával fogjuk folytatni. Most nagyon köszönöm az előadóknak, illetve panel résztvevőinek, hogy eh, eljöttek ma délelőtt hozzánk. Nagyon rövid volt az időnk, de nagyon hálásak vagyunk a hozzájárulásokért Köszönöm.